ügyekben és a szülői felelősségre vonatkozó eljárásokban a joghatóság a határozatok elismerése és végrehajtása valamint a gyermekek jogellenes külföldre vitele ügyében. a vitánk legelején megadom a szót a jelentéstevőnek tadeusz zwiefkának. parancsoljon képviselő úr! Köszönöm szépen, elnök asszony! Biztos úr! tisztelt kollégák! Már az elején leszeretném szögezni, hogy amikor ennek a rendeletnek az újra írásáról van szó, akkor tudnunk kell, hogy ez még tart. Még nem fejeztük be a munkát. Az Európai Parlamentnek csak konzultatív szerep jut ebben, a tanács az egyedüli jogalkotó az Európai Parlamentben, tehát itt csak azt tudtuk megtenni, ami a mi dolgunk volt, de ezt lelkesen és hatékonyan tettük, úgy érzem. Köszönöm szépen mindazoknak, akik részt vettek a folyamatban a munkát, és persze a bizottságnak az új rendelet tervezetet. Köszönöm a Júri Bizottság tagjainak és az árnyék előadóknak is a munkát. Jó volt együttműködni önökkel. Noha a bizottsági javaslat is már eleve jó volt, a parlament további jobbításokat hajtott végre a szövegen, amelyek szerintem sokat gazdagítottak a szövegen, és ezáltal szerintünk a tanács is majd hajlandóbb lesz elfogadni az álláspontunkat. A gyermek meghallgatása kiemelt jelentőségű kérdés a rendelet kapcsán. És hogy melyik szülőnél ö, helyezhető el a gyermek, és az úgynevezett nemzetközi szülőség fogalma bevezetésével is a gyermek érdekeit próbáljuk védeni. A gyermek nem tárgy. Mindent meg kell tenni, hogy a gyermek érdekei mindenek fölött érvényesüljenek, ugyanakkor a gyermekre sem lehet rá erőltetni még a kívülről neki legjobbnak tűnő megoldást sem a bíróság döntet úgy, hogy nem hallgatja meg a gyermeket, de akkor ezt meg kell indokolnia. A meghallgatásnak pedig teljesen ö, ö, elfogadott körülmények között kell zajlani, barátságos körülmények között, lehetőleg nem a tárgyalóteremben, és szakértőkre van szükség, akik nem gyakorolnak semmiféle nyomást, és nem hagyják a szülőknek sem, és más szereplőknek sem, hogy nyomást gyakoroljanak a gyerekre. A szülői felelősséggel kapcsolatos kérdésekben mediációra is szükség van, ez egy új alternatív lehetőség. A mediáció sokkal többet érhet el, mint a bíróságok érhetnek el, rövidebb is az eljárás, és kevesebbe is kerül. A gyermek elhelyezése a nevelő családban vagy egy nevelő intézetben csak bírósági döntés alapján történhet, és ezzel kapcsolatban a bizottság javaslatát kiegészíteném én azzal, hogy a bíróságnak olyan döntési lehetősége is legyen, hogy a gyermeket olyan családnál helyezze el, amely abban a tagállamban van, ahol az eljárás zajlik, ugyanis ezek az eljárások néha évekig is eltartanak, és a gyermek érdekét nem szolgálja, hogy rángatni kell esetleg utaztatni állandóan. Tehát legyen legalábbis erre is lehetőség a bíróságnak, hogy ezt mint szempontot megfontolja. Köszönöm. Bocsánat a hosszú bevezetőért. Biztos urat, parancsoljon. A bizottság nevében önt kérem meg, hogy fejtse ki az álláspontjukat. <clears throat> Uh, Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt európai parlamenti képviselők! A Brüsszel 2 szabályozás egy kulcsfontosságú szabályozás a határokon átnyúló családi ügyek intézésében és a gyermekvédelem területén egyaránt. Ennek az, az, a módosítása igyekszik megoldást nyújtani a különböző gyermekelhelyezési problémákra, amelyekre a képviselők a múltban felhívták már a figyelmet. Nagyon örülök annak, hogy az Európai Bizottságnak és az Európai Parlamentnek közös célja van. Meg, akarják, meg akarjuk akadályozni azt, hogy a határokon átnyúló ügyekben a gyermekeket jogellenesen külföldre vigyék. Emellett Szeretnénk elősegíteni a különböző folyamatokat a családok számára, azáltal például, hogy csökkentjük a különböző eljárások hosszát és költségeit. Mielőtt szólnék a különböző módosítókról, köszönetet szeretnék mondani a jelentéstevőnek, Cvjevka úrnak, a kiváló együttműködésért a dosszié kapcsán. Örülök annak, hogy a jelentős kiemeli, mennyire fontos a gyermekek jóléte szempontjából az, hogy mielőbb visszatérhessenek a családhoz, és milyen fontos, hogy megfelelő kapcsolatot ápoljanak a szüleikkel. Különösen üdvözlöm a jelentés azon intézkedéseit, amelyek azt célozzák, hogy a gyermekek esetében lerövidüljön az az időszak, amely eltelik a családhoz való visszatérésükig, olyan esetben, amikor jogellenesen külföldre vitte a gyermeket valamely szülő. Ezek az intézkedések a gyakorlatban azt jelentik majd, hogy a szülők számára egyszerűsödnek a különböző eljárások, és gyorsabb döntéshozatal történik a határokon átnyúló ügyekben a bíróságokon. Ez azt jelenti, hogy a gyermekek mielőbb visszatérhetnek ahhoz a stabilitáshoz, amelyre szükségük van, korábban mielőbb visszatérhetnek a normális családi kerékvágásba. A döntések meghozatalát követően az ítéletek végrehajtása egy további fontos aspektus a gyermekek jogainak és a család jogainak védelme terén. a különböző köztes eljárások eltörlése, amelyek ahhoz szükségesek, hogy a határokon, határokon átnyúlóan elismerjék a, az ítéleteket, lehetővé teszik majd ezt, ezzel elkerülhetőek a további késedelmek és a további költségek, miközben biztosítani tudjuk a, az érintettek jogait. Üdvözlöm az Európai Parlament támogatását ezekkel az intézkedésekkel kapcsolatosan. Ami a módosításokat illeti a gyermekek jogaival kapcsolatosan, valamint a gyermekek azon jogát illetően, hogy meghallgassák őket az eljárások során, a parlament jelezte, hogy közös minimum standardokra lenne szükség EU-s szinten, ezt az Európai Bizottság is javasolta ez érinti a meghallgatás különböző gyakorlati aspektusait is. Körültekintően megvizsgáltuk mindennek a lehetőségét, azonban a hatályos tagállami gyakorlat és a hatályos tagállami szabályok ezeken a területeken nagyon eltérőek. Éppen ezért hatékonyabbnak tartjuk azt, hogy a már meglévő normákra támaszkodjunk, azokra a normákra, amelyek az ENSZ gyermekjogi egyezményében szerepelnek, Ezeket, e, ezek, ennek az egyezménynek e, már az összes tagállam részes fele. Ezért remélem, hogy a végső változatban is majd ez a megoldás szerepel. Mint ahogyan önök is tudják, a gyermekek jogainak védelme, megerősítése az egyik fő, legfőbb prioritás az Európai Bizottságnak. A mi javaslatunk ezen a téren biztosítani fogja, hogy a gyermekeket is meghallgassák, meghallgathassák az őket érintő jogi eljárásokban. A tagállami gyakorlatok kölcsönös elismerése ezen a területen megakadályozza, hogy bárkit is, bárki is elesen ettől a jogtól. A hatékonyság szellemében, és azért, hogy elkerüljük az átfedéseket, a mediációval kapcsolatos különböző szabályok nem kerültek be a javaslatba, ahogyan azt a parlament kérte. Van már egy irányelvünk a mediációra, ez már lefedi azokat a hatékony mediációs lehetőségeket, amelyekre lehetőség nyílik ilyen helyzetekben, és lefekteti azokat a támogatási formákat, amelyekben részesülhetnek a konfliktusban lévő felek, ez esetben szülők. Emellett a tagállami hatóságok között is nagyon fontos a szoros együttműködés, ebben egyetért a Parlament és az Európai Bizottság. Ezek a hatóságok nagyon fontos szerepet játszanak a szabályozás végrehajtásában. A jelentés és a javasolt módosítások is azt tükrözik, hogy szükség van a hatékonyabb együttműködésre ezen a téren. Köszönöm. Szót a Petíciós Bizottság nevében Madame Miriam Dálinak parancsoljon. Thank you. Köszönöm szépen. Elnök asszony, biztos úr, előadónk. Mai témánk nagyon érzékeny kérdés, amelynek közvetlen hatása lehet több ezer polgárra, akik Európában bárhol élhetnek. Felelősségünk, hogy az, az ilyen nehéz helyzetbe került gyermekek jogait megvédjük. Túl sok olyan eset van, amikor az egyik szülő visszaél lehetőségeivel, mert pedig az ilyen típusú gyermekrablás nagyon hosszú távú és negatív következményekkel jár. A világ változik. A családjogot hozzá kell igazítani a változó körülményekhez. Korábban a családjog tisztán nemzeti hatáskörbe tartozott, de immár nemzetközi és legalábbis európai vonatkozása is van. Nagyon sok a nemzetek közötti vegyes házasság, és ezért nagyon gyakori kérdés, hogy el kell dönteni, hogy kinek milyen joga van a családban, és sajnos előfordul, hogy az egyik szülő elrabolja a másiktól a gyereket, és elviszi egy másik országba. Mindig a gyerek érdekei kell, hogy vezéreljenek minket. A rendeletet nem szabad, hogy úgy lehessen magyarázni, hogy, hogy a rossz szándékú vagy rossz hiszemű szülő kiskapukat találjon benne csökkenteni kell annak a lehetőségét is, hogy a szülők tetszőlegesen megválasszák a bíróság helyét. Korlátozni kell ezt. Csak így válhat hatékonyá az emberi és gyermeki jogok alapvető védelme. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt biztos úr. Minden kollégának köszönöm, főleg a júri bizottságiaknak és az előadónak, Svirka kollégának a munkát. Minden polgárnak meg kell adnunk a garanciát, hogy olyan új szöveg születik, amely pontosabban, részletesebben, okosabban szabályozza a szülők és gyerekek jogait. 16 millió vegyes házasság van az Európai Unióban, és sajnos majdnem ugyanilyen nagyságrendű a vállások száma, és százezeres nagyságrendű a gyermekek illegális elvitele egy másik országba. Tehát nem elég az, amit a tagállamok eddig képesek voltak, ugye Dániel például korán megalkotni, itt együttműködésre van szükség a tagállamok között. Főleg a gyermek jogainak érvényesítése érdekében. Garantálnunk kell, hogy a rendelet az eljárást javítja, és a materiális jogot nem érinti és a szubszidiaritás elvét figyelembe veszi. A rendelet kizárólag a határokon átnyúló esetekkel foglalkozik, azokkal, ahol a két szülő más-más tagállam joghatóságába tartozik. Ahhoz, hogy ez a joganyag megszülessen, mindent meg kell tennünk. A Júri Bizottság véleményét képviselvét azt mondom, hogy minden sürgősebben, mert túl sok a vitás eset. Oda úr, és most megadom a szót három percre a Szocialisták és Demokraták Progresszív Szövetségétől Evelyn Gebhardtnak parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Biztos úr, Svoboda úr éppen említette, hogy sokkal többen élnek ma vegyes házasságban, mint korábban, igénybe veszik az európai állampolgárság előnyeit, de ennek sajnos hátrányai is lehetnek vitás helyzetekben. És vitás esetekben kevésbé érvényesül az európai jog. Nagyon sok félig megoldott, nehezen megoldható helyzet van, és ezek sajnos csúnya történetek. Aki ismeri őket, tudja ezt. Ezért is kellemes meglepetés volt számomra, amikor megállapíthattam, hogy az Európai Bizottság számos javaslatunkat komolyan vette, beépítette a maga javaslatába, és ezek most visszaköszönnek. Örülök ennek. Különösen azt tartom jónak, hogy a bíróságok és hatóságok szorosabb együttműködését kötelezővé teszi, és az eljárások felgyorsítását is, mert a gyermek jogai közben gyakran sérülnek, ha túl hosszan elhúzódik az ügy. Ez a jogbiztonság része, hogy időben jogorvoslat szülessen, és a gyermekek meghallgatása egy új elem. A gyermekeknek az európai rendelet révén jogokat adunk, de a gyermek meghallgatása csak sajátos szakember által végzett gyermekeknek megfelelő módon és környezetben történhet. Nem a tárgyalóterem ennek a helye. Ezért nagyon oda kell figyelni, hogy a keretfeltételek meglegyenek, és a gyermek számára megfelelőek legyenek. Szvjeszka úr, nagyon jól működtünk együtt. A mediáció van már most is szabály, csak ezek a szabályok nem kielégítőek, látjuk, hogy túl sok a joghézak, és sok országban nem is veszik őket igénybe kellőképpen. Különösen a kevésbé jó anyagi helyzetű szülők ugye a bírósági költségeket alig bírják megfizetni, miközben nem tudják hogy mediációt is igénybe vehetnének, és az olcsóbb. Szfieszka úr, ezzel költségek is megtakaríthatók, az eljárás is gyorsabbá válhat, kiderülhet, hogy nincs is szükség eljárásra, és ez jobb a szülőknek és a gyerekeknek is. Fontos tehát a kidomborítása. Végül pedig el kell, hogy mondjam, hogy nem tudtunk megegyezni egy témában Svieszke úrral, itt homlok egyenest ellenkező véleményünk van a bejegyzett partnerségi kapcsolatok kapcsán. Nem értem, hogy a bejelentett partnerségben születő gyermekeket miért ne ugyanaz a jogok ö, ö, miért ne ugyanazokkal a jogokkal rendelkezzenek, mint a, a házasságból születők. És most Gerik úrnak adom meg a szót egy percre, parancsoljon képviselő úr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 lebonyolítani. Sajnos Németországban sem érvényesülnek a gyermek jogai feltétlenül, nem elég konzekvens a modellünk, és európaibbá kell tenni azt. Nem véletlen, hogy a német, Németországból különösen sok petíció érkezett az Európai Parlamenthez. Egy éven át követtem egy francia anya és lánya harcát, és azt, hogy mennyire nehezen sikerült érdekeiket érvényesíteniük Németországban. Németország, mozdulj meg innen is, felszólítom saját hazámat, hogy lépjen. Európa nagyszerű dolog, de a német politika, családpolitika most lemaradt. Megadom a szót az Egységes Európai Baloldal nevében Krizogonosz úrnak parancsoljon Köszönöm szépen, elnök asszony. Egyre több olyan pár van, ahol a szülők nem azonos állampolgárságúak, és éppen ezért ehhez igazítani kéne az európai jogszabályokat. Egyértelműen meg kell állapítani azt, hogy ki az illetékes akkor, amikor egy ilyen pár ketté válik, illetve a gyermekek elhelyezésével kapcsolatban, és, az és a gyermekek illegális utaztatásával kapcsolatban is mindenképpen dülőre kell jutni. Nos, azt gondolom, hogy ki kell képezni a bírákat, hogy megfelelő tudják, hogy milyen lehetőségeik vannak európai szinten, illetve a mediátorokat is képezni kell. Mindenképpen bíróság elé kell vinni, mégpedig külön bíróság elé kell vinni azokat az eseteket, amikor kiskorút visznek külföldre illegálisan a szülők. Demokrácia Európai Képviselőncsoport nevében Laura Ferrárának parancsoljon képviselőasszony. Köszönöm szépen. a brüsszel ii b vel kapcsolatos teendőinknek vagy terveinknek azt gondolom hogy kettős következménye van egyrészt csökkenteni kell a gyermekek korális külföldre vitelét. Második dolog pedig az, hogy a gyermek érdeke a legfontosabb érdek, ezt, azt gondolom, hogy ezt az összes egyéb megfontoláson felülre kell helyezni. A tagállamokban úgy gondolom, hogy családjogi kérdésekben plusz képzéseket kell tartani az igazságügyben dolgozóknak. Aztán el kell mondjam azt, hogy jelenleg nem eléggé részrehajlásmentes az igazságszolgáltatás a gyermekek felügyeletének odaítélete kérdésében. Vannak vannak, van egy olyan tendencia, hogy a bírák a saját állampolgáréknak ítélnek oda gyereket inkább. Kis egy percre a Nemzetek és Szabadság Európai Képviselőcsoport nevében Lemrentő Zsil parancsoljon Köszönöm szépen. Nagyon súlyos dolog az, amikor a gyermekeket jogellenesen külföldre viszik. Franciaországban a francia-német házasságban született gyermekekre vonatkozik ez leginkább a német szülő gyors, sokszor elviszi a gyermeket Németországba, még akkor is, hogyha a francia félnek ítélte oda a francia bíró a gyermek felügyeletét. Ez egy nagyon súlyos probléma az EU-ban. Örülök annak, hogy ezen pároknak és gyermekeknek a szenvedése meghallgattatott. Ezután könnyebbek lesznek ezek a, könnyebbek lesznek ezek a kérdések ezek nagyon pozitív jelek. Egyrészt csökkennek a határidők, 18 hétben maximálják, kettő, lesznek majd olyan bírák minden tagállamban, akiknek ez lesz a jog a szakterülete, illetve lesz minden tagállamban egy tagállami hatóság, amely garantálja, hogy az európai jogot betartják és most másfél percre adom meg a szót a néppárt nevében esteret farragut Róza asszonynak. Parancsoljon! Köszönöm szépen, elnök asszony! A nemzetközi házasságokból származó konfliktusok száma is megnőtt, mivel hogy egyre több a különböző állampolgárok között kötött házasság. Évente 140 ezer vállás van az EU-ban, és 1800 olyan eset, amikor gyermeket jogellenesen külföldre visznek. Ez a rendelet foglalkozik ezzel a kérdéssel, a Brüsszel 2b. Azt gondolom, hogy nagyon sok előnye lesz ennek a jogszabálynak, mert egyrészt javítja a tagállamok együttműködését jogi területen, Másrészt pedig ugye tudnunk kell azt, hogy eddig milyen nehézségekkel küzdöttünk, pontosan az együttműködés kérdésében, illetve a gyermekek védelmi kérdésekben is voltak nehézségek, az exekvátor elvvel kapcsolatban is. Nos, alapvetően a legnagyobb bont, pont, gond mindig is a jogbiztonság hiánya volt. Sajnos nem vették eléggé figyelembe sok esetben a gyermek érdekét hogyha túlságosan hosszúra nyúlik a bizonytalan időszak, azt nagyon megszenvedi a gyerek. Ez a rendelet arra lett kitalálva, hogy, a jog, hogy megteremtsük a jogbiztonságot, hogy harmonikusan tudjuk az ilyen problémákat megoldani, illetve, hogy a gyermek érdeke legyen a legfontosabb. Ezáltal úgy érzem, hogy Európa közelebb kerül a polgárokhoz, ügyesen és hatékonyan tudunk fellépni. És most másfél percre az SZND-ből Guterand asszony parancsoljon. Eh, ett barnvänligt Europa måste vara det vi eftersträvar alla. Det Köszönöm szépen. Úgy gondolom, mindannyian egységes Európát akarunk, igazságos Európát, egy olyan Európát, amelyben a gyermekeknek nem kell szörnyű konfliktusokat megélniük. Sajnos ez utóbbira azonban néha-néha sor kerül. Nagyon sok határokon átnyúló ö, család létezik, és több mint 16 millió határon átnyúló vitás ügyről tudunk. Több száz esetben fordul elő az Európai Unióban, hogy a gyermekeket jogellenesen külföldre viszik. Ez is azt mutatja, hogy a jogszabályokat módosítani kell azért, hogy ténylegesen a gyermek jóléte álljon a középpontban. Nagyon sok a zűrzavar, nagy a jogbizonytalanság, sok a késedelem. Számomra és a frakcióm számára az a legfontosabb, hogy a gyermek jóléte álljon a középpontban. Ehhez pedig az is kell, hogy a gyermekeket is meghallgassák a vitás ügyekben. Remélem, hogy holnap a szavazás során sikerül ez utóbbit biztosítani. Én és frakcióm azért harcoltunk, hogy a bejegyzett partneri kapcsolat, élettársi kapcsolatokat is azokra is kiterjedjen a jogszabály, de más frakciók nem értettek egyet ezzel. Sajnos ezeken, ezzel így sok gyermeken nem fogunk tudni segíteni. Itt minden esetre mindenképpen a gyermek jólét áll középpontban. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretném Cvjevka kollégának megadni Szeretnék Cvjevka kollégának köszönetet mondani, mert egy olyan jelentést készített, amely a gyermekek elrablásának problémáját is megoldja, a kollégák és a többi kolléga is rengeteget tett azért, hogy jó legyen ez a jelentés. Egy vállás mindig tragédia, hatással van a gyermekek sorsára is, hiszen a szülők, akiknek elvileg szeretetben, békében kellene együtt élniük, sokszor konfliktusban vannak, veszekszenek egymással, ilyenkor a gyermeket sokszor nem kérdezik meg, hogy melyik szülővel szeretne élni. Sőt, azt is gyakran látjuk, hogy a gyermekeket jogellenesen külföldre viszi az egyik szülő. Hatalmas problémák vannak ezen a téren. Biztos vagyok abban, hogy a parlament holnap a szavazás során meg fogja védeni a gyermekek jogait, a gyermekek jólétét fogja szem előtt tartani, mindenképpen a, és a meg nem született gyermekek érdekeit is meg kell védeni. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon sok olyan európai polgár van, aki petíciókon keresztül fordul az Európai Parlamenthez, mert nagyon komoly nehézségeik vannak abban, hogy az ilyen típusú ügyeiket megoldják, és sokszor a gyermekek érdekét nem veszik figyelembe az európai bíróságok. Sokszor a, jug, a németországi Jugendamt ellen emelnek panaszt az európai polgárok. A német hatóság ugyanakkor eddig nem mutatott halandóságot arra, hogy megfelelően együttműködjön velünk, illetve a többi európai hatósággal. Ezzel a rendelettel azt próbáljuk elérni, hogy a nyilvánosak legyenek ezek az ítéletek, és Szerintem egyre több ítéletet fognak majd megtámadni, és egyre több ellenőrzés lesz majd a tagállamokban a gyermekek a gyermektartás kérdésében. Köszönöm. Ott fent, igen. Köszönöm szépen. Azt hiszem, abban mindannyian egyetértünk, hogy a gyermek joga a legfontosabb. Ez az európai értékek egyik legfontosabbika, és a határokon átnyúló gyermekrablások eseteit világosabb, erőteljesebb, hatékonyabb eszközökkel kell kezelni. Málta különösen érintett, egy konkrét esetet is ismerek. Egy máltai apa megkapta a máltai bíróság döntése alapján a gyereket, de nem tudta végrehajtani azt, mert az anya elrabolta a gyereket és elment Máltáról. Ezek sajnos nem túl ritka esetek, és nagyon komolyan érintik a gyerek sorsát, és nagyon nehéz visszaszerezni az így elrabolt gyermeket. Jó esetben mediációra kerül sor, ezt azonban nem használjuk ki eléggé. A legfontosabb elv mindenek fölött a gyermek érdekeinek érvényesítés. A következő felszólalunk másfél percre a szocialistáktól Csinicsi Katerina asszony. Parancsoljon! Grazie, grazie Presidente. Grazie. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm szépen a biztosnak is. Nos, ez a rendelet nagyon aktuális. Nagyon nagy szükség volt arra, hogy frissítsük, modernizáljuk a jogi keretet. Sajnos nagyon gyakran van szükség arra, hogy a házasságok felbontásával kapcsolatban, avagy gyermekek elhelyezésével kapcsolatban a bíróságok ítélkezzenek. Sokszor a gyermekek helyzete nagyon sokáig bizonytalan, ilyen nemzetközi vállási helyzetekben, vállások után. Sokszor a gyermeket meg kell hallgatni, és az a cél, hogy minél rövidebb legyen a határidő, tehát minél gyorsabban meghallgathassa a bíróság a gyermeket, hogy meg tud, megismerje a véleményét, és azt gondolom, hogy legfelsőbb érdeként a gyermek érdekét kell mindig kezelni. Közös normákat kell kidolgoznunk a gyermek védelemmel kapcsolatban. Nagyon fontos, hogy a gyermek traumáit, hogyha lehet, megelőzzük úgy vélem, hogy a határidőket is szigorúan meg kell szabni, és ezeket be kell tartatni, és külön hatóságokat kell kialakítani, és a rendeletben, mivel ez benne foglalkoztatik azt gondolom, hogy ez alkalmas is lehet, tehát rövid távon egy nagyon alapos jogbiztonságot teremtünk. Köszönöm szépen a bizottságnak a munkát. És köszönjük képviselő asszony, és most Radev úrnak adom meg a szót. Egy percben parancsoljon. Másfél percben ne haragudjon. Köszönöm szépen. Köszönöm Tviska előadónak a kiváló szöveget. A frakcióm javaslatai bekerültek a végleges javaslatba, és azt szeretném, hogy ugyanígy a parlament javaslatait is meghallgassa majd a tanács, noha csak konzultatív a szerepünk ebben az eljárásban a parlamenti álláspont révén a gyermekek érdeke jobban érvényesülhet a jövőben, és a szülői felelősség kérdése a szülők elválása esetén is megmarad. A rendelet revíziója során nagyon fontos, hogy a központi nemzeti hatóságok egymással szorosabban együttműködjenek, mint eddig szociális családjogi kérdésekben a vegyes házasságok esetén olyan nyelven kell lefolytatni az eljárást, amelyet mindkét fél ért és jobban ért. A gyermek elhelyezését és iskoláztatását pedig a gyermek etnikai nyelvi helyzetét messze menően figyelembe véve kell kialakítani és ha lehet a gyereket a szülőknél kell helyezni, ha nem, akkor e, közeli rokonnál, és csak harmadik körben esetleg másik országban, és mindkét szülőnek garantálni kell a rendszeres láthatást, miközben a tagállami jogosítványokat az európai rendelet semmilyen módon nem korlátozza. Kérem, maradjanak a teremben, arra kérnem önöket, hogyha lehet, akkor tényleg egy percben. Pospisil úrral kezdjük, parancsoljon uram, öné a szó. Ön volt az első jelentkező. paní předsedající já jsem s velkým zájmem poslouchal tuto debatu. én a cseh igazságügyi minisztereként éveken át foglalkoztam ezzel a kérdéssel, és a gyakorlat azt mutatta, hogy nem működik az európai rendszer, túl sok a joghézag, túl hosszúak az eljárások, nem egyértelműek az egyes bírósági állásfoglalások. Az új változata a rendeletnek, legalábbis az a tervezet, ezeket a joghézagokat hivatott orvosolni, és a külön bíróságok kérdését, a határidőket is szabályozza, a gyermekek meghallgatásának körülményeit is lefekteti, és a gyerek jogait mindenek fölé helyezi. Mint gyakorlati szakember is köszönöm a bizottságnak a javaslatot és az előadónak a szöveget. Úgy érzem, hogy ezzel sokat javítunk majd. A következő felszólalónk López Ágeler úr parancsoljon. Comisario Köszönöm szépen. Nos, hogyan is gondolhatták azt, hogy nem fogja megszavazni nagy többséggel ezt a rendeletet az Európai Parlament, hiszen a cél az, hogy kölcsönösen elfogadják az európai tagállamok a gyermekelhelyezéses vagy a vállásos kérdésekben a tagállami határozatokat az EU, a tagállamok. Amikor Spanyolországban miniszter voltam, akkor nagyon örültem volna annak, hogyha ez a probléma már akkor megoldódik, a jogbiztonság rendkívül fontos az. Sajnálom azért, hogy a petíciós szakbizottság módosítói nem kaptak többséget. Ezek nagyon fájdalmas kérdések, sokszor a nők elleni erőszakkal kell foglalkoznunk a petíciós bizottságban, ilyen petíciókat kapunk, vagy azt gondolom, hogy mindenképpen jót tesz az Európai Uniónak a vegyes házasságok léte, és örülök ennek a rendeletnek. Köszönöm szépen, elnök asszony. A családjogi rendelet újraírása nagyon fontos mérföldkő. A petíciós bizottságban tonnányi panasszal találkoztunk, amelyek mind abból fakadtak, hogy nem jó a szabályozás, nem eléggé egyértelmű a jog és a tagállami jogok összhangja a németországi Jugendamt különösen sok esetet közvetített felénk. Köszönöm Gerike kollégának, hogy a német hatóságokból kikényszerítette a, azt, hogy indiko, indokolják eljárásaikat, és hogy ezáltal kiderüljön, hogy mennyire nem jók azok. A gyermek meghallgatását pedig a jövőben gyermekbarát módon kell megejteni speciális bírósági le kell, hogy ezt végezze. Számos problémát orvosolunk. Parancsoljon öné egy percre a mikrofon. Köszönöm szépen. A gyermekek meghallgatása témáját az egyik kolléganőm gondozta, és ezért különösen köszönöm neki, hogy ezt a gondolatot végig vitte. És a szülői felelősség kérdését is újra szabályozzuk. A határokon átnyúló vitás esetekben előírja az új szöveg a megfelelő hatóságok szoros együttműködését. És a szomorú gyermekrablások ügyét vissza, vissza kell, ezeket vissza kell szorítani. 2015-ben 60 ezer gyermekrablásról értesültek a hatóságok. A rendelet révén a gyermek jogai talán a jövőben jobban érvényesülnek majd. Az előadó jó módszert követett. És most Szinadinosz úrt szólítom, parancsoljon uram, egy perc az öné. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nos, alapvető fontosságúnak tartom azt, hogy garantáljuk a kiskorúak jogait, a kiskorúak alapjogait. A családjogot pedig mindenképpen tagállami hatáskörben kell tartanunk. Nos, ezek után szerintem a logikát kell használnunk egy ennyire sok emócióval bíró területen, Nos, vannak olyan személyek, akinek nem egyértelmű, megállapítható a lakhelye. Ilyen esetekben ki kell alakítani a megfelelő kommunikációs csatornákat a tagállamokkal. Mindig is védenünk kell a kiskorú jogait. Jön, kedves. Thank you. Köszönöm szépen, biztos asszony. Az európai jogalkotás javítása ezen a határokon átnyúló probléma problémás területen régóta időszerű volt. A bizottság figyelembe veszi a tagállami kompetenciákat, ugyanakkor lehetővé teszi, hogy az eljárások hatékonyabbak, gyorsabbak legyenek. Néhány módosítót nyújtottunk be, azt kérjük, hogy a tagállamok azokat az együttélési formákat is ismerjék el, amelyeket a saját joguk nem ismer, és a saria jog alapján kötött házasságokat pedig külön kezelje. Zvievka kollégának köszönöm a munkát, a gyermekek védelme megvalósul a szövegben, de mégsem tudom megszavazni. Mint az utolsó mai megszólalónk a One Minutes vagy a Catch the Eye részről. Parancsoljon! Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt biztos úr! Egy eh, ilyen fontos pillanatban, amikor eh, egy nagyon változó, nagyon bizonytalan világban élünk, fontos, hogy bizonyosságot teremtsünk, fontos azonban az, hogy a tagállamok hatásköreit tiszteletben tartsuk, és ne engedjünk a túlzott jogalkotási ambícióknak, és ne avatkozzunk, nem szabad beavatkoznunk olyasmibe, ami az egyes tagállamok hatáskörébe tartozik. Szeretném ezért a kollégákat megkérni, hogy a 19-es, a 28-as és a 49-es módosító ellen szavazzanak. Mert hogyha ezeket elfogadja a parlament, akkor a tagállamoktól hatásköröket vonunk el, a hatás, a, olyan hatásköröket, amelyek a család jogra vonatkoznak. Úgy gondolom, hogy a tagállamok hatáskörébe tartozik továbbra is, hogy a saját jogrendjükről határozzanak. Köszönöm. És az, az utolsó pillanatban még a KSDI-ban KSDI-unkat, Polcák úr parancsoljon még, akkor egy perc az öné. Mr. Polcsák, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony, hogy még megkaptam a szót. Végig itt voltam, csak a spontán felszólások között akartam felszólalni. Nagyra értékelem az előadó szerepét. Itt tojásokon lépkedett végig, míg megalkotta a kompromisszumos szöveget. Itt egy eljárási jogi kérdésről van szó, ami nagyon sok kényes helyzetet vet föl. De a gyermek érdekét mindenek fölött prioritásként kell tekinteni, ideológiai megfontolások nélkül. Világos szabályokra van szükség, és gyors döntésekre, gyors eljárásokra, előírt határidőkre. Ez a rendelet ezt garantálja, és ezért nagyon jó, hogy megszületik. Fontos az is, hogy egy szülők jogai is pontosabban legyenek szabályozva, A rendelet nem beszél a mediációról. Utolsó felszólal a bizottság nevében Avramopoulos bizottsági biztos úr. Őt kérnénk, és majd pedig a jelentéstevő. Parancsoljon, biztos úr! Dear colleagues, let me... Tisztelt kollégák! Még egyszer szeretnék köszönetet mondani a bizottság nevében ezért a jelentésért és köszönöm ezt, azt, hogy támogatták ezt az átdolgozást. Ez a vita gazdagítani fogja a tanácsban a megbeszélést. Meggyőződésünk, hogy a bulgár elnökség vezetésével, aki prioritásnak választott ezt a témát, előre fogunk lépni ebben a témában. Nagyon fontos lenne, hogy mi hamarabb lezárjuk a tárgyalásokat, hiszen ez nagyban segítené a nehéz helyzetben lévő családokat, illetve megvédeni a gyermekeket. Biztos vagyok benne, hogy hogy olyan intézkedéseket fogunk elfogadni, amelyek ezt a nemes célt szolgálják. Köszönöm. A jelentés megalkotóját, Zivka urat parancsoljon két percben. Köszönöm szépen, én is szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, ez egy nagyon-nagyon érdekes vita volt. A holnapi szavazásban a parlament befejezi a részvételét ebben az egész folyamatban, de remélem, hogy a munkák gyümölcse azért majd megjelenik a jövőben is és remélem, hogy a holnapi szavazás, a holnapi, a, a, remélem, hogy a holnapi szavazás majd a tanácsi munkát fogja segíteni. Módosítókat tekintve, tudomásom szerint egyáltalán nincsenek módosítók, tehát csak egyetlen szavazás lesz. Ha még valaki nem döntött arról, hogy fogja támogatni ezt a jelentést, akkor szeretném kérni, hogy szavazza meg. Tehát jó lenne, ha minél többen megszavaznák ezt a jelentést, és szeretnék még egyszer köszönetet mondani azoknak, akik elmondták, hogy holnap majd meg fogják szavazni ezt a jelentést. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, ez a jelentés, ez a rendelet, illetve az egész eljárás célja az, hogy a családjogi problémákat megoldjuk. De egyáltalán nem avatkozunk be abba a tagállami kompetenciába, ami a családjogra vonatkozik. Sem a bizottsági javaslat, sem az, sem az én jelentésem nem szegi meg a szubszidaritás elvét. Egy dolgot hadd mondjak még el, A kölcsönös bizalmat fogjuk tesztelni, tehát hogy az egyes tagállamok mennyire bíznak egy másik tagállam igazság szolgáltatásában. Hogyha megfelelő a bizalmi szint, akkor szerintem a jövőben is ezt az utat fogjuk járni. Ahogy mondta, holnap szavazunk erről a jelentésről. Nagyon köszönöm a közreműködésüket.